Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák! A Költségvetési Ellenőrző Szakbizottság mai ülését ezennel megnyitom. Az új évben ez az első ülésünk. Mindannyiuknak és családjuknak egészségben, boldogságban és sikerekben gazdag új évet kívánok. Még akkor is, hogyha itt a szakbizottságban, az Európai Parlamentben nehezül a munkánk, hiszen a tagállamok költségvetési válsággal küzdenek, és itt nyilván minden eddignél fontosabb a Költségvetési Ellenőrző Bizottságnak a jó minőségű munkája. Mindenképpen jól fogunk tudni hozzájárulni ahhoz, hogy a jogszabályoknak megfelelően és takarékosan bánjunk az adófizetők pénzével. Most éppen az éves mentesítési eljárást folytatjuk le, és az ezzel kapcsolatos rutin ellenére most egy premiernek nézünk elébe a mai napon. Engedje meg Eston asszony, hogy főképviselőként, a külügyekért felelős főképviselősként üdvözöljem itt a szakbizottságban. Örülünk, hogy eleget tesz. A meghívásunknak nagyon terjedelmes kérdés. Listánk van, amit megválaszolt az Európai Külügyi Szolgálat. Ez ugye egy új szolgálat, ami is van felépülőben a Lisszaboni szerződéssel kapott új feladatok ellátása érdekében. Nagyon sok kérdésünk van ezzel kapcsolatban itt a szakbizottságban, és nagyon örülünk annak, hogy itt van körünkben, és az ülés további szakaszában lehetőség szerint a legtöbb kérdésünket megválaszolja. Tehát üdvözöljük itt a szakbizottságunkban, meg is adom önnek a szót. Szeretnek kávét, teát inni elsőnek. Ja. Rapporteur, ich frage zuerst den Herrn äh, megkérdezem az előadót, hogy kíván-e, tehát Geyer úr, hogy kíván-e bevezetőt tartani. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy értelmezem a helyzetet, hogy az Európai Külügyi Szolgálat mentesítése az egyéb intézmények mentesítéséről szóló jelentés körébe tartozik, tehát Csarnecki kolléga az, aki kompetens ebben a kérdésben. Oh, there he is. Okay. Ich habe den Kollegen... Elnézést kérek. Nem láttam Csarnecki kollégát. Kérem, hogy ezt a tévedést bocsássa meg nekem, parancsoljon. Öné a szó. Uh, thank you, Chairman. Uh, first of all... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném üdvözölni a vendégeinket, Catherine Ashton asszonyt, illetve a számvevőszék képviselőit, Carl Pinkstent és Baudilio Tomé Muguruzát. Először for, for, foglalkozunk az Európai Külügyi Szolgálat mentesítésével. Nagyon örülök annak, hogy Eston asszony és szolgálata segítői válaszoltak, mégpedig elég kimerítően a kérdőívre, illetve ilyen pozitívan álltok hozzá ehhez a kérdéshez. A külügyi szolgálat nagyon komolyan veszi a parlament iránti kötelezettségeid. Ugyanakkor van azért még néhány kérdésem, és szeretném, hogyha további információt szolgáltatnának először is a külügyi szolgálat belső szervezeti felépítésével kapcsolatban. Nem pontosan világos számomra az, hogy Vimont úrnak, a főtitkárnak mi a feladata. Kérem, hogy ezt erről részletesebben számoljanak be, vagy számoljon be Esten asszony. Feltettem azt az írásbeli kérdést is, hogy milyen konkrét lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a külügyi szolgálat és és a DEFCO között szorosabb szinergiák legyenek. Örülnék neki, hogyha ezzel kapcsolatban néhány gyakorlati intézkedést tudnának említeni. Tehát mit tesznek azért, hogy a két szolgálatot közelebb hozzák, együttműködésüket segítsék, szinergiákat alakítsanak ki? IC megfelelés, illetve az önértékelés osztályokkal kapcsolatban Feltettem egy kérdést, ön erre azt válaszolta, hogy ez a problémát már megoldották. Kérdezem, hogy a fennmaradó állításokkal tudnám, elő tudnám ma állni. Tudom, hogy a delegációkkal kapcsolatban milyen nehéz az adózás, illetve a közbeszerzések megoldása, hiszen nagyon sokszor az eljárások szögesen eltérnek az európai gyakorlatról. Részletesen be tudná erről számolni, hogy a külügyi szolgálat mit tesz azért, hogy a tagállami nagykövetségek bevált gyakorlatát átvegy, illetve hogy tapasztalatot szerezen tőlük. Az olaf kapcsolatban az együttműködést szeretnék szilárdabb alapokra helyezni, ez pontosan mit jelent. Illetve pontosan miről szól majd a két intézmény közötti megegyezés. az IOMS INT, az INCEN e nel kapcsolatban milyen, hely, milyen együttműködés lesz, hogyan működik ez a szolgálat. Ön korábban azt említette, hogy a különböző információs technológiai termékek használatával kapcsolatban már visszacsatolás történt. Hogyan kezelik a panaszokat? az, az európai külön megbízott kérdésére azt válaszolta, hogy amennyire lehetséges, a mandátumot próbálják, mandátumokat próbálják tiszteletben tartani. Pontosan miről szólnak ezek a mandátumok? Az EU-s és tagállami tagállami alkalmazottak, vagy temporary agentek, vagy állandó alkalmazottak. Ez azt jelenti, hogy ezek Ez azt jelenti, hogy az állandó alkalmazottak, EU-s alkalmazottak, a temporary agentek, tehát a időszakos alkalmazásban lévők pedig a tagállamokból erednek? Hogy kell ezt értelmezni? A 2011-es költségvetéssel kapcsolatban azt említette, hogy a 2011-es költségvetési elkötelezettségeiket nem tudták korábban közölni. Én úgy vélem, hogy már most kéne egy legalább megközelítőleges képet kapnunk arról, hogy mi is történt pontosan 2011-ben a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban. Megköszönöm már előre is este, azt mondja válaszai. Köszönöm szépen, Csárnecki kolléga, a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottság e költségvetési fejezettel kapcsolatos előadójaként szólt. Úgy gondolom, hogy helyén való lenne, hogyha a számbevőszék kapná meg elsőként a lehetőséget, hogy állást foglaljon, tekintettel arra a tényre, hogy Eston asszony 10 óra tájékán egy repülő útja egyéb irányú elfoglaltság, mert el kell, hogy hagyja az ülést, és utána már csak Sullivan elnök úrral lesz lehetőségünk eszmét cserélni. Pixten úr, önt kérem meg, hogy Eston asszony állásfoglalása előtt foglaljon állást. Köszönöm szépen. I'm very happy that I can be... Köszönöm a meghívást. Örülök, hogy jelen lehetek. Ahogy ön mondta, ez premiernek számít, mint úgy érzem, mint a Berlinben egy filmfesztiválon lennék. De nem ez a fő oka annak, hogy ma hárman vagyunk jelen a számbevőszék részéről. Kollégám Tomi Muguruza is itt van, mert ő volt az administratív rész előadója, és Fazakas úr is itt van, mert ő is az ellenőrzés előadója, raportőrje. Ez most fog indulni a külügyi szolgálatot illetően. Néhány bevezető megjegyzéssel kezdeném, majd pedig az éves jelentésre térnék át 2011-esre, és 2011-es tevékenységgel kapcsolatos jelentés 2013 közepére igen nagy sebességgel fog elkészülni, és ez jó hír számunkra is, hogyha figyelembe veszem, hogy az ellenőrzéseink mennyi eh, időt vesznek igénybe, és az ezzel kapcsolatos jelentések. az első három év tűzkerességet jelentett a külügyi szolgálat tevékenységében. Úgy gondolom, hogy a főképviselő kevésbé intenzív startot képzelt el, akkor, amikor ez a tevékenység beindult. Nagyon sok esemény volt, tevékenység föl kellett venni új stábot és munka kapcsolatot létrehozni a, az illetékes bizottsági főigazgatóságokkal. Mindennek nagy jelentősége van számunkra, az ellenőrök számára, és ezt már elmondtam Eston főképviselő asszonynak. Rendkívül jelentős dolog, hogy a külügyi szolgálat és a DEFCO közötti felelősségeket világosan meghatározták és értelmezték. A számvevőszék szerint a fejlesztési segély minősége abszolút prioritást élvez mindazok számára, akik illetékesek. Utalnék még arra, amit Czarneski előadó mondott a kérdéssel kapcsolatosan. Ami a 2011-es éves jelentést illeti, ezt két részben fogom ismertetni. Az első rész az adminisztratív költségekkel kapcsolatos, ez a kilences fejezet az éves jelentésünkben, és ebben egy sor megjegyzés szerepel a 9-es, 8-as, 9-es, 10-es vagyis ez a 9-es fejezetben szerepel, a másik rész pedig a külügyi szolgálat, külügyi kapcsolatok és a segélyek, valamint a bővítés, ez a 7-es fejezetben szerepel. szeretném még ezt tovább bontani, az emberi erőforrások és a közbeszerzés. Az első esetben két problémát azonosítottunk, amelyekkel szerintünk foglalkozni kell, ami a az emberi erőforrásokkal való gazdálkodást illeti. A kilences fejezetben, hogyha a hiteket nézzük, akkor 17 ellenőrzött esetekben, 6 esetben a az információ, amelyet a külügyi szolgálat adott a személyes és családi helyzetről az alkalmazottak esetében, nem, ezek nem voltak frissítve ezek az információk, és és három esetben voltak helytelen, nem korrekt kifizetések, ami pedig az időlegesen felvett alkalmazottokat illeti, szerződéseket eh, három tól 7 hónap időtartamot követően írtak alá, attól számítva, hogy megkezdték az illetők a munkájukat, és a nyolc esetből, a nyolc vizsgált eset tehát figyelembe véve három esetben fordult ez elő. A másik, Venezuelában egy biztonsági szerződést írtak alá, amely 24 évre szól, módosítás nélkül 9.27-es bekezdés tartalmazza ezt, és gyenge pontokat találtunk a közbeszerzési eljárást illetően is, a biztonsági szolgáltokat illetően, 5 vizsgált esetből 3 esetben. Ami pedig a külső segítséget és a bővítést illeti, és a 8-as, 9-es, 10-es fejlesztési alapokon belül finanszírozott tevékenységet illetően. Ezeket tartalmazza a 7-es fejezet, és erről szeretnék most beszélni. Néhány tisztelt képviselő emlékszik arra, hogy Pibax biztos meghallgatásakor felhasználtam az alkalmat, és kommentárokat fűztem a 2011-es jelentéssel kapcsolatosan a 7-es és az EDF jelentésre vonatkozóan ez a költségvetési támogatásra vonatkozik, és ezek a megjegyzések a külügyi szolgálatra is vonatkoznak. Az EU segély partnerországok számára ezt a feladatot a külügyi szolgálat és a DEFCO közösen végzi, ami ezt a folyamatot illeti, az összegeket kategóriánként a segélymechanizmus szerint határozzák meg, és itt szeretném aláír, aláhúzni, elnök úr, hogy itt milyen kockázatok vannak a költségvetési támogatást illetően. Ezt röviden fogom megtenni. A hetes fejezetbe két erre vonatkozó bekezdés van, 7.9-7.10, ami a külügyi szolgáltat illeti. Először is a költségvetési támogatást általában olyan országoknak nyújtják, ahol a közpénzekkel való gazdálkodás igen gyenge. Ez eh, igen enyhe fogalmazás volt, és eh, gondos eh, fogalmazás eredménye ez a mondat. A második eredmény az, hogy a amikor a pénz átkerült a kincstárba, akkor azt is el kell mondani, hogy nehéz meghatározni, hogy jogosult-e egy ország költségvetési támogatásra vagy nem, ez is eufemizmus. Szeretném elmondani, hogy meg kell fontolni, hogy a kockázatok elfogadhatóak-e az EU adófizetők számára, hiszen nagyon sok ország, amely költségvetési támogatót kapott, vagy gyenge közpénzekkel való gazdálkodást mondhat magának, vagy pedig igen kiterjedt korrupció tapasztalható az adott országban. Mint kezdetben mondtam, Fazekas úr az előadója a külügyi szolgálata kapcsolatos ellenőrzésnek, és igen gyors sebességre kapcsoltunk ebben az évben, hogy elkészüljön a jelentés. Együtt megpróbáljuk befejezni az ellenőrzési munkát az adott időszak vége előtt, a határidő előtt. Ennyit szerettem volna mondani, és a befejező megjegyzésem pedig arra vonatkozik, hogyha bármilyen kérdésük van a 9-es fejezettel kapcsolatban a számvevőszék irányában, akkor feltétlenül tegyék fel, mert jó magam és kollégám szívesen válaszolunk. Köszönöm, Pinkston, a számvevőszék által tett nyilatkozatot, és a fennmaradó időt jól ki kell használnunk, most pedig önt kérem meg, Eston asszony, hogy válaszoljon erre a bevezetőre, és ezután a frakció képviselői kapnak szót. Köszönöm szépen. Ha lehetőség van rá, akkor most egy kezdő beszéddel, egy beszéd, bevezető beszéddel kezdem, és utána pedig a, a képviselő úr által feltett kilenc kérdése válaszolni, illetve a számbevő szék hozzászólásaira reagálnék. Azzal kezdeném, hogy nagyon hálás vagyok önnek azért, hogy, illetve az egész szakbizottságnak azért, hogy um, el, hogy meg tudtuk oldani azt, hogy találkozzunk, ma örülök annak, hogy itt lehetek. 137 kérdést kaptunk, megpróbáltunk ezekre a legjobb tudásunk szerint válaszolni, és örülök annak, hogy egyfajta párbeszéd alakult ki közöttünk, például, például erre a mai ülés, illetve tovább is folytatódik ez ma. Azért is örülök, hogy ma itt lehetek, mert nagyon várom az önök észrevételeit. Nagyon fontos az, hogy a megfelelő adminisztrációt, a megfelelő pénzügyi menedzsmentet fölállítsuk a külügyi szolgálatban mi hamarabb, a lehető leghamarabb eredményesek leszünk, megfelelő rugalmasságra van szükség egy ilyen nagyon nehéz munkakörnyezetben. Ugye környezetünkben is komoly változások vannak, tehát a szomszédságunkban, de a gazdasági helyzet is el, eléggé megbolygatja a munkánkat. Meggyőződésem, hogy együtt kell működnünk, mert a korlátozott forrásainkat a lehetőleg hatékonyabban kell felhasználni azért, hogy a kitűzött, a Lisszaboni szerződés által kitűzött célokat megvalósítsuk. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament folyamatosan támogatott minket a szakpolitikáink kialakításában, és itt nem csak egy szakpolitikára gondolok. Említette elnök úr, hogy az arab tavaszra megfelelően tudtunk reagálni, a megerősített európai szomszédsági politika eszközét tudtunk használni task force-ot is fel tudtuk használni, közvetlenül mégpedig, hogy a gazdasági és politikai változásban segíteni tudjuk ezeket az országokat. A különböző válságokkal is sikeresen foglalkoztunk, különös tekintettel Afrika szarvára, Szomáliára, illetve a száheli övezetre és a szíriai drámai változásokra. Nagyon fontos az, hogy a változásokra gyorsan reagáljunk világszerte. A burmai, miámári helyzet erre példa. Aztán ott van a közel-keleti elkötelezettségünk. Az Iránnal folytatott tárgyalásokon vezető szerepünk van, illetve a jelenlegi Belgrád és Pristina közötti tárgyalásokban is vezető szerepünk van. Nagyon fontos az, hogy stratégiai kulcspartnereinkkel megfelelő legyen az együttműködés, ezt azt hiszem sikerült elérnünk, és új emberi jogi keretet kell megvalósítanunk az összes országgal kialakított kapcsolatunkban. Ez a lista egyre csak gyarapszik, de meggyőződésem, hogy az Európai Uniónak, annak intézményeinek és szakpolitikáinak mindenképpen hozzáadott értéke van a külügyi, kül, külpolitikával kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy átfogó legyen a megközelítésünk, hogy az mindezt meg egyszerre tudjuk felhasználni, ami birtokunkban van a közös politikákban, az összes eszközt, az összes Európai Uniós, illetve tagállami eszköz nem szabad, hogy átfedések legyenek a közösségi, illetve a tagállami megközelítések között. Nagyon fontos a mostani gazdasági helyzetben az, hogy a tagállamok egyre, in- egyre többet várnak a külügyi szolgálatot. 131 képviseletünk van világszerte. Mindenki tudja, hogy ugyanolyan gazdasági nyomás alatt vagyunk, mint a tagállamok, ezért kell a lehető leghatékonyabban felhasználni forrásainkat, amikor ezeket megkapjuk a tanácstól, illetve a bizottságtól. Két sikeres screening igen, és túl vagyunk, megpróbáltuk azt elérni, hogy ne legyenek átfedések a két intézmény dolgozói között. Megpróbáltuk tehát így csökkenteni az dolgozóink számát. Aztán mi látjuk el a külügyi tanács elnöki ö, elnökség külügyi tanácsának elnökségét, illetve a tanácsi munkacsoportokat, csoportokban is nagyon komoly munkát végzünk, de autonóm autonóm szervezet is vagyunk. A második screening tovább folytatta ezt a feladatot. Megpróbáljuk azt elérni, hogy a frontline kapacitásunk nőjön a különböző delegációban. Az új delegációink alapvetően, képviseleteink alapvetően eltérnek a régi bizottsági képviseletektől, de a dolgozóink most is teljes mértékben azonosulnak a feladatukkal. Nagyon fontos feladatnak tartjuk azt, hogy a külföldön dolgozó munkatársak biztonságát garantáljuk. Nagyon gyorsan kell reagálni olyan helyzetekben, amikor nehezek a körülmények, amikor az összes képviselet bezár például. Ezért fontos az, hogy az adminisztratív folyamataink megfelelően szilárdak, megfelelően szilárdak legyenek. A bizottság elszámolási és audit szolgálatai is segítenek minket a számbevőszékői látogatásnak. Nagyon-nagyon örültünk, illetve az együttműködés Olaffal is kitűnő. Más területeken azonban új eljárásokra van szükség, hogy a külügyi szolgálat munkájának specifikumait megfelelően el tudjuk végezni. Például a delegációk hogyan olvadnak bele a bizottsági és a külügyi szolgálati költségvetésbe, illetve hát egyre több nemzeti tagállami diplomata lép be kötelékünkbe, ezt is meg kell oldani. Nagyon fontos ez az elem a tagállamokkal való együttműködésben, és a megfelelő munkakultúra kialakításához is nagyon fontos ez. De fontosnak tartom azt is, hogy más EU-s intézményekkel milyen az együttműködésünk. Ugye a parlamenttel, a bizottsággal, bizottságban a lelnök vagyok, a parlamentnek pedig ö, elszámolással tartozom. És a működési költségeinket a bizottság hagyja jóvá, tehát egyfajta pénzügyi együttműködés van, pénzügyi segítséget kapunk a, a bizottságtól. David O'Sullivan, főigazgatónk az éves tevékenységi beszámolójában ismertette, hogy milyen elképzeléseink vannak erre az évre, milyen kihívások állnak előttünk büdzsé szempontjából. A 2011-es költségvetéssel kapcsolatban, végrehajtásával kapcsolatban a kérdésekre próbáltunk válaszolni, a fennmaradó kérdésekre keressük a választ. Azt akarjuk elérni, hogy az európai adófizetők tudjanak ránk számítani, hogy igazi, magas szintű szolgáltatást nyújtunk, a pénzükért megkapják a magas értéket, és bármikor lehessen ránk számítani önöknek tudom, hogy nagyon nagy felelősséggel vala ezzel a kapcsolatban, ezért azt is fontosnak tartom, hogy önöket kielégítse a válaszunk, illetve hogy lássák, hogy valóban elszámoltathatóak vagyunk. Czárnecki úr válaszaira szeretnék válaszolni. Feltette a feltett egy kérdést Czárneszki úr, a, egy kérdést a szervezeti felépítéssel kapcsolatban. A főtitkár feladata alapvetően a külügyi tanács munkájának segítése, koordinálja a 27 külügyminiszter munkáját. Illetve külön dossziékon is dolgozik, jelenleg Szíriával foglalkozik, illetve az elnökséget támogatja, az elnökség tevékenységében segít, Egyiptomba utazik például az elkövetkezendő hetek során. Feladata az is, hogy a stratégiai koherenciát biztosítsa. David O'Sullennel működik ez, ezzel, ebben együtt a, szer, a szervezeti felépítés, a megfelelő szervezés biztosítása a feladatok, például a tanácsi következtetések kidolgozása is rájuk, ennek tökéletesítése is rájuk hárul, de a parlamenttel való kapcsolattartás, illetve a bizottság alelnöksége is rátartozik. Feltett egy kérdést például a Afrika szarvával kapcsolatban, a DEFCO-val kapcsolatban. Nos, ennek az, ez lenne, az lenne a lényege, hogy a DEFCO csoportosítsa mindazokat az egész külügyi szolgálatból, akik egy konkrét projekten fognak dolgozni, például a katonai beavatkozáson, vagy a humanitárius segélyen az együttműködés a térség tagjaival, a térség országaival, avagy hogy segítsék a térségben a fiatal férfiak elhelyezkedését, hogy más alternatívát is lássanak, ne csak a kalózkodás. Tehát a DEFCO nagyon jól működik, Brüsszelben vannak a munkatársak, de a lényeg az, hogy a helyszínen dolgozókat, a helyszínen működőket megpróbálja valahogyan koordinálni. Tehát hatékonyabbá teszi a munkát. Aztán mi a helyzet a tagállami diplomáciával? Nézzük meg én a Afrika szarva példáját, Mogadisúban jártam augusztusban, az összes olyan tagállammal együtt működünk, működtünk, akiknek van ott diplomáciai képviselője Kenyában, Szomáliában, vagy az Atalanta misszióval kapcsolatban. Tehát együtt működtünk azért, hogy megfelelő forrásaink legyenek ott a tengeren, hogy a kalózkodás ellen föllépjünk. Tehát szinergiákat próbáltunk létrehozni, és hogyha megkérdezi a tagállami nagykövetségeket, a tagállamokat, az érintetteket, akik, akik akikkel ott a térségben dolgoztunk, azt hiszem mindenki arról számolna be, hogy nagyon jól működött ez. A hiányzó számadatokra kérdezett rá, természetesen megkaphatja ezeket. Néhány delegációra vonatkozik ez. Aztán a tagállami nagykövetségek bevált gyakorlata. Természetesen tanulunk ezekből hihetetlen méretű tapasztalat, tömeg halmozódott már fel Európában ezzel kapcsolatban, ebből próbálunk profitálni, és vannak olyan személyek, akit arra jelölünk ki, hogy, a, hogy képviselje a képviselet vezetőket, delegáció vezetéket. Nagyon jól működik az, hogy együtt, hogy, hogy hogyan, fúzionál a, hogyan fúzionálnak a tagállami követségek dolgozói, illetve a külügyi szolgálat delegációi, és azt hiszem, hogy erről, ezzel kapcsolatban, hogy ebből kifolyólag már némi hírnevünk is van. Nos, nagyon fontosnak tartom még az olaf való kapcsolat kiemelését is. Azt hiszem, hogy igazi intézmény együttműködésről van szó, és ha utána néz, akkor ön is, ön is meg lenne ezzel elégedve. Ami a panaszkezelést illeti, nem voltak panaszok eddig. Nos, Nos, az úgynevezett Situation room kapcsolatban ez egy készenléti csoport, én bármikor föl tudom keresni ezeket bármilyen válság vagy sürgőségi kérdés esetében, és azonnal friss információt kapok. Ma például Pristina és Belgrád kérdését tettem fel ennek a Situation Roomnak, a készenléti csoportnak, mm, és azonnal megkapom a választ, nem volt panasz ezzel kapcsolatban. és ennek minden egyes része nagyon jól beleolvad a a a szolgálatba. Egyébként pedig a temporary agentek, a a meghatározott időre fölvett dolgozók tagállami küldöttek, tehát jól értelmezte ezt. Talán ennyi, ennyi így elég lenne? Még néhány dolog még néhány dologra reagálnék Pinkston úrra. Köszönöm a jelentését. Igen, nagy örömmel látogattam el a számvevőszékre, ami a személyes és családdal kapcsolatos információt illeti, ezeket korrigáljuk, és a, ami pedig a szolgálat munkájának kezdetét illeti, bizony hosszabb időt vett igénybe a szerződések elkészítése, az időleges szerződések elkészítése, de most már ezt kiavítottuk, mert megfelelő folyamatokat vezettünk be, megfelelő procedúrákat. Ami a költségvetési támogatást illeti, erről, amikor Luxemburgba mentem, igen, kitűnő megbeszélést folytattunk csak egyszerűen próbálom elmondani. Nagyon sok ország azt mondja, hogy szükségünk van segítségre azért, hogy a kormány képes legyen arra, hogy működjön oktatás, egészségügy, igazságügy terén. És azt mondják, hogy amikor a kormányon kívül lépnek, és hogyha civil szervezeteket is bevonnak, akkor erre szükség van, mert egyedül nem tudják a munkát elvégezni. Alapértelmezésnél fogva nagyon sok ország, amely költségvetési támogatást igényel, nem képes arra, hogy megtegye azt, amit mi szeretnénk. És világosan látni kell, hogy ezt hogyan végezzük. Éppen ezért hoztuk össze a 2012. szeptemberi iránymutatásokat, ez az elszámoltathatóságot és az átláthatóságot segíti más tagállamok, EU tagállamok adnak, nyújtanak költségvetési támogatást, és mi ezt a kapacitást jól ki akarjuk építeni, de nagyok a kihívások Pakisztán, Afganisztán esetében, már hossz, hosszú időt vesz igénybe, hogy megbeszéljük, mire van szükségük, de a pénzvédelme az alapvető, és ezt világosá tesszük a számukra. Továbbra is alkalmazni kell a költségvetési támogatást, és segíteni kell az országokat, hogy a kapacitásokat kiépítsék, és ezt az adott keretek között kell megtenni. Tudjuk, hogy tudatában vagyunk annak, hogy ellenőrizni kell a pénzt. Elnök, köszönöm Eston asszonynak, hogy válaszolt a kérdésekre. Most megnyitom az első kérdésfeltevési kört. Kérem, hogy két percbe beszélnek, minden frakció föltehet egy kérdést. Inleg Ressler, néppárt, azután a szocialisták nevébe ki fog szólni, Kálfin úr. Köszönöm szépen, Eston Báronő. El kell, hogy mondjam, hogy az Európai Külügyi Szolgált felállításával annyi átláthatóságot kaptunk, ami korábban még nem volt itt az Európai Unióban. Figyeltünk arra ennek során, hogy betartsák a költségvetési rendet, a költségvetési dokumentumok megfelelők legyenek, ami ismereti szintünk most az utóbbi időben jelentősen javult, és ez mindenképpen elismerendő, és elismerendő az is, hogy a közigazgatásban, illetőleg a pénzügyek területén megfelelő intézkedéseket tettek például a Smart Incentives-zel ugyanakkor csak mérsékelten vagyok elégedett a kérdéseink megválaszolásával. Nagyon fontosnak tartanám, ha megtudhatnánk, hogy milyenek a költségek, hogyha különböző, a világ különböző tájairól repítenek be jelölteket, és 1300 interjút tartottak itt különböző felvételi eljárások során hogyha ebből csak 81 embert vettek föl, és 81 helyet töltöttek föl 1300 interjú után, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy rendkívül költséges volt ez a felvételi eljárás. Tehát itt egyfajta egyensúlytalanság van a delegációk 40%-ának a, a, nagykövetség, a nagykövetségeire a munkatársak azok a tagállamokból érkeznek. Egy másik kérdés hogy mit tesznek a szemügyi szabályzat ügyében. Itt az Európai Unióban a személyzetnek e, nagyon nagy a távolléti aránya. A harmadik országokban mit tesznek ezzel ellen? Számukra az lenne a fontos, hogy kérjék, amit támogatásunkat, ha itt segítségre van szükségük, ami pedig a tagállamokkal való és harmadik országokkal való információcserét illeti. Ön azt mondja, hogy itt nincsen probléma, de hát valamennyi nagykövet, akivel én beszélek, EU-s nagykövet, az azt mondja, hogy a tagállamoktól még sohasem kaptak információt, jól lehet, ők mindig megadnak minden tájékoztatást, amit a tagállamok kérnek. Tehát azt kell, hogy mondjam, mi tudatában vagyunk a problémáknak, mondja meg, hogyan tudjuk segíteni úgy gondolom, hogy Max egy, egy főigazgatóság 41 emberrel az csak viccnek tekinthető az önszolgálat esetében. Mit tud tenni annak érdekében, hogy ez a főképviselet megfelelő személyzete legyen ellátva, és más intézményekkel hasonló súlyú képviselete legyen az ön szolgálatának. Köszönöm. Köszönöm szépen, Azt mondja, most pedig Káfin kolléga két percben a szocialisták nevében következik. Köszönöm, Eston asszony, szeretnék eh, köszönetet mondani arra, hogy válaszolt a sok-sok kérdésünkre, és a bevezetőért is, eh, ami a koordinál interakciót illeti a helyszínnel, a tereppel. Két kérdésem van. Először Szomáliáról beszélt ön, de más esetekben is nagyon jó mechanizmusokat vezettek önök be arra, hogy koordinálják a tevékenységet más intézményekkel, például a defco de a sürgősségi segítséget is belevenném ebbe, de más nemzeti szereplőkkel is. A standardokat hogyan lehetne javítani. Nem csak a jó példákat kellene eh, említeni, ott van Kenya, Szomália, a kiegészítés sokszor eh, nagyon eh, sok pluszt hoz a külügyi szolgálat tevékenységé, illetően. A másik, a külügyi szolgálat és a nemzeti diplomáciai szolgálatok közti kapcsolat. Nem említette, hogy csak egyharmadát tudták felvenni a sztáfnak. Ugyanezek a gondjaink vannak nekünk is a tagállamokban. Sokszor a tagállamokban nem sikerül ezt a támogatást megszervezni, mert nincs rá költségvetési forrás, de hogyan fog ez működni a következő években, hiszen nemzeti szinten költségvetési korlátozások vannak etéren, ami ezt a segítségnyújtást illeti. A másik, hogyan lehet konszolidálni a nemzeti diplomáciai szolgálatok tevékenységét, belevéve olyan területeket is, például a konszuli szolgálatokat, amelyek nem képzik az önök mandátumának részét. Vagyis hogyan lehetne kihasználni a nemzeti szolgálatok által nyújtott lehetőségeket azért, hogy itt szinergia, hozzáadott érték jöjjön létre az ő tevékenységük és a külügyi szolgálat tevékenységek között. Köszönöm, hogy tartotta az időt, Árde frakció, Skilakakis kollega. Köszönöm Eston asszony a prezentációt és a jelenlétét. Rövid leszek, mert két percben nagyon nagy területet kell érintenem. Az ön feladata az, hogy 141 delegációval foglalkozon. Igen nehéz munka ez, hiszen az egész világra is figyelnie kell, és szeretnénk támogatni önt etéren. Ami a válaszokat illeti, ebből kiderül, hogy nincs probléma, de nincs rendszeresség sem, vagyis ez azt jelenti, hogy az emberi természet jelentésen megváltozott a külügyi szolgálatot illetően. Vagy vannak problémák, de még nincsenek megfelelő procedúrák, és ez érthető, mert ez új szolgálat, és az egész világgal kapcsolatot kell tartania, és egyedül működik e téren. Két kérdés, az egyik a tárgyalásos eljárások, a beszerzés ezen az úton, módon történik a legtöbb esetben, 60 ezer euró alatt összegről van szó, de nagyon sok országban ez rengeteg pénzt jelent. Vagyis 60 ezer euróért nagyon sok mindent vehetnek az emberek. Lehetne -e gondolni kevesebb tárgyalásos eljárásokra. A másik pedig a rezidenciák különbözőek az delegációvezetők számára, van, amikor 270 négyzetméterről van szó Hongkongban, és 710 négyzetméterről Jamaikában, Jamaikában ez egy kis palota. Ezek tíz éves szerződések. Meg tudná ön vizsgálni ezeket a rezidenciákat? Végül pedig bevezethetne valamilyen plusz szolgálatot, egy külön inspektort, aki támogatná ön, és plusz ösztönzőket alkalmazna azért, hogy az emberek jobban odafigyeljenek arra, hogy az adófizetők pénzét hogyan használják fel. Egy olyan külön inspektorra gondolok, mint amilyen nagyon sok külügyminisztériumban működik. Köszönöm. A zöldektől nem látok senkit, akkor most az ECR-nek adom meg a szót Ebig úrnak. Két perc. Köszönöm, elnök úr. Esten asszony, amikor kinevezték, mint a külügyi szolgálat feje, megígérte, hogy költségvetés semleges lesz. Ugyanakkor kétszer is kérte, hogy az infláció követés legyen, 2012-ben és most 3,2, illetve most 4 os kiegészítést kért, kérdezem, hogy miért hagyta, miért fordított hátat a költségvetés semlegességnek? Másik kérdésem. Milliókat költ arra a külügyi szolgálat, hogy egy hétre, két hétre elküldje luxus nyaralásokra a hivatal, hivatalnokait, és még kompenzálja is őket. Hogy van ez? Ezen alkalmazottak kapnak fizetés kiegészítést is, hát ismervén a gazdasági helyzetet és a megszorításokat, ez talán kicsit túlságosan nagy lelkű. Ha jól tudom, túlságosan nehézkes adminisztráció alakult ki a bizottsági és a tanácsi szolgálatok összeolvadásával. Jönnek, mennek a, az alkalmazottak, és már a külügyi szolgálaton belül sem túl nagy a bizalom. Ó, úr nak talán más erről a véleménye, de hogyha tájékoztatnának, azt megköszönném. Pinkston úr említette a költségvetési támogatást, hát nagyon kritikus vagyok ezzel kapcsolatban, nem csak minőség, hanem mennyiségi szempontból is. Tunéziában a tunéziai benáli kormány több mint 6 millió 6 millió segét kapott, és Mubarak úr több mint 100, 100 millióst Nos, ezek a diktatúrák összeomlottak, úgyhogy talán elég, talán normális az, hogy kritikus vagyok ezzel kapcsolatban, kérem, ezt fe, vizsgálj, vizsgálják felül. Elnök, köszönöm szépen, hogy betartotta az időt. Andreasen kolléga következik, két perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Eston asszony. Amikor a külügyi szolgálatot kialakították, vita alakult ki arról, hogy a külügyi szolgálat felváltja a tagállami nagykövetségeket. Igazán sosem látunk tisztán ebben az ügyben, de az emberek azt láthatják most, hogy körülbelül 500 millióval nőtt évente az EU-s költségvetés. Ezért olyasmit kapnak cserébe az emberek, hogy a közel-keleten nagyobb elkötelezettséget tanúsít az EU. Hát, nagy ár ezért a mondatért. Első alkalommal fordul az elő, hogy ki értékelhetjük a költségvetés végrehajtását. Tudjuk, hogy a tagállamokban kritikus a helyzet, az emberek nagyon odafigyelnek majd arra, hogy hogy, költjük, hogy költjük el a pénzt. Kérdésem tehát az, hogy a külügyi szolgálat felváltja-e a tagállami nagy, nagykövetségeket. Ennek én, ezt én nem támogatom, de azért meghallgatnám a választ. Második kérdésem, és ha ez a cél, hogy fölváltsa a külügyi szolgálat a nagykövetségeket, akkor mit tesz a külügyi szolgálat a tagállami problémákkal? Tehát, hogyha egy konkrét tagállamnak van problémája, például Gibraltár esetére gondolok, vagy hasonló esetek. Kérem a választ. Elnök, köszönöm szépen. A GUE képviselete. GUE képviseletében nincs itt senki. Akkor Hauser képviselő. Köszönöm szépen. Három kérdésem lenne három különböző témában. Az egyik az Intelligence Corporation kérdése. Természetesen szükség van a hírszerző szolgálatok közötti együttműködésre, és nyilván európai szinten ezt még bővíteni is lenne, de kérem, hát parlamenti ellenőrzés alatt tegyük ezt, és ez nyilvánvalóan a költségvetés parlamenti ellenőrzése is hozzátartozik. Mi a véleménye arról a javaslatról, hogy az IAD e szolgálatai egy külön soron szerepelnek a költségvetésben. A másik a minősített dokumentumoknak az átláthatósága. Mi a véleménye arról, hogy önök a tevékenységükről szól jelentésében évente tegyék közzé, hogy mennyi minősített dokumentumot készítettek, mennyi minősített dokumentumot kaptak más szervezetektől, és mennyi minősített dokumentumot adtak át más szervezeteknek. Úgy gondolom, hogy a parlamenti kérdésben ezt meg kellene válaszolni, jó lenne az átláthatóság kedvében tudni, hogyha az ilyenféle adatokat nyilvánosságra hozzák. A harmadik kérdés pedig a delegációs dolgozók szolgálati lakására vonatkozik. Kiszámoltam a tevékenységi jelentésük alapján, amit 2011-re adtak, hogy szolgálati lakásokra 66 millió euró értékben írtak alá bérleti szerződéseket. Most tudjuk, hogy ezeknek különböző a futamideje, ezeknek a szerződéseknek, úgyhogy nyilvánvalóan relativizálni kell ezt az összeget, de kérdés az, hogy 2012-ben is hasonló volumenben írtak -e alá szerződéseket. Elhangzott az, hogy vannak olyan lakásköltségek, amelyek akár Hongkongban havi 20 ezer euróra rúgnak. Tehát jó lenne tudni, hogy az ilyen magas költségek esetében, szolgálati lakásköltségek esetében mik vannak benne ebben a költségben. Benne van-e a rezsi, vagy esetleg a delegációvezetők esetében a kiszolgáló személyzetnek milyenek a költségei. Van, vannak-e önnek önöknek belső irányelvei a szolgálati lakásokkal való bánásmód a szolgálati lakások kezelésére vonatkozóan. Mi ezzel az egésszel kapcsolatban az ön álláspontja? Köszönöm szépen, Ehrenhauser kolléga. Szeretnék köszönetet mondani minden hozzászólnak a fegyelmezett hozzászólásért. Nekem is lenne egy kérdésem. Sullivan úrtól nem tudom megkérdezni. Ő ügyvezető igazgató volt sokáig, de most úgy értesültem, hogy néhány régióért is felelős. Eston asszony, szükség van erre, hogy Sullivan urat túlterheljék. Tudna erről információt adni? Miért kapta ezt a feladatot is öntől? Hiszen nagyon sok szervezeti feladata van. Köszönöm, hogy eljött. Tudom, hogy 10 óra 15-kor legkésőbb távoznia kell, de szerintem a felmaradó idő remélhetőleg elég lesz ahhoz, hogy ön válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék minden kérdésre válaszolni. Köszönet a kérdésekért, Gresszel asszony, önnel kezdem. Köszönöm a munkát, amelyet ön végez, és beszélt az átláthatóságról. Úgy gondoltam, hogy ez majd gratuláció lesz számunkra, de mindenképpen a kapcsolatokat átláthatóan kívánjuk kiépíteni. Köszönöm a megjegyzéseket és a meg, arra vonatkozó megjegyzéseit, hogy sikerült megtakarítani. És a másik, a rekrutálás videó kapcsolattal is folyik ez, de a legtöbb jelölt inkább szeretne személyesen ott lenni. A delegáció vezetőként minden jelöltet meg akarok hallgatni, és aki több posztra jelentkezik, akkor az esetükben az interjúkat egy napon kívánjuk lebonyolítani egy interjú keretében az összes, az egész spektrumot lefedjük. Szükség van arra, főként induláskor, hogy nagyon sok jelentkező legyen a szolgálatot illetően. Erre már gondoltunk is előre, megpróbáljuk minél alacsonyabban tartani a költségeket és bárhonnan jöhetnek a világból a jelentkezők, tagállami diplomaták. Például volt egy ausztrál jelentkező, és ezt tudtuk, hogy így lesz, és megpróbáljuk ezt szigorúan kezelni. Videokonferenciát alkalmazunk egyre fokozottabban, ezt bevezettük a szolgálatban, nagyon sok ülést is így végzünk, nem utazunk, hanem videokonferenciát tartunk ami a teljes számadatot illeti, 28% a tagállami alkalmazottak száma. Igen, nagy tudású emberek folyamodtak állásért, és minden erőfeszítésünk arra irányul, hogy a legjobbakat válasszunk ki. Vannak, akik a lobbizásban jól végzik a munkát, vannak, akik kevésbé, én nagyon sokat lobbiztam, de arra bátorítom az embereket, hogy különböző országokból legyenek jelentkezők, tagállamok, stb. a tanács, a bizottság irányában is. Így járunk el, és a lehető legjobb jelölteket kívánjuk megszerezni és kijelölni, kiválasztani, hiszen ez a mi reputációnkhoz is hozzátartozik. Ami a tagállamokat illeti, ez nem meglepő számára, számomra, hogy a, tag, a követségek panaszkodnak, hogy nem kapják vissza azt, amire várnak, de a politikai jelentéstétel fokozottabban érvényesül, és a egyre jobban, egyre jobban ránk támaszkodnak, én ezt bóknak veszem. Két kérdés van. Az egyik az, hogy információt mindkét irányba tudjunk adni és kapni bizalmas módon. Nagyon nagy mennyiségű munkát kell végeznünk e téren, amit a bizalmas információkat illeti. A másik, ki kell építeni a kapcsolatokat a tagállamokkal, ez javul, ez jó hír, de még nem tökéletes, úgyhogy nem meglepetés, hogy ezt a kérdést önök felvetették. Kalfin úr kérdezett arról, de én inkább egy példát alkalmazok. Zanecki úr erre kért engem, hogy adjak példát, de azért is teszem, mert ez egyre inkább normává válik a DEFCO-val és az egyéb szolgálatokkal. A kollégák a bizottságon belül és az én kollégáim egy sor különböző tevékenységen dolgoznak és standardokat dolgoznak ki erre vonatkozóan. Tolesz úr, a, Szolosz úr, a mezőgazdasági biztos, amikor Kínáról volt és a különböző vidéki közösséggel való munkákról, őt ez nagyon érdekelte, és mivel a szolgálatok összekapcsolódnak, éppen ezért együtt dolgoztunk. Tegnap volt szó arról, hogy Bangladesben is vállalunk ilyen munkát, de mi történt ott, tudjuk milyen tragédiák történtek, hogyan tudnánk együtt dolgozni kereskedelmi és mezőgazdasági téren. Szorosan együttműködünk a biztosokkal, például a vízum liberalizáció terén, azután a szomszédságpolitika terén. Cecilia Malmström végzi ezeket a tárgyalásokat. A DEFCO-val rendszeres megbeszéléseink vannak arról, hogy hogyan működünk központilag, de ami még fontosabb, mi történik a terepen. Ez nem tökéletes, mert a, mindig új helyzetek állnak elő, és próbálunk platformot kialakítani, akkor, amikor sajátos kérdésekkel foglalkozunk, akkor mindenkit próbálunk bevonni ebbe az összes szolgálat egy-egy területért felelős, Szíria más példa, de Máli esetében mindenkit behívunk, amikor tárgyalás van, mindazokat, akik valamilyen hatást tudnak kifejteni. A koordinálás javul, egyre jobb. Vannak standardjaink egyes esetekben, más esetekben próbáljuk ezeket kialakítani. Maria Dominakival együttműködünk tengerügyben, vagy Szomália támogatását illetően a szinergia mindenképpen javul, de még ez nem tökéletes. Ami a tagállami stáb támogatását illeti, vannak a diplomaták, akik tíz évet töltetnek a szolgálatnál, és mi fizettük őket, a tagállamok ezt nem fizetik. Vannak olyan alkalmak, amikor nemzeti szakértők is jönnek hozzánk, de ezért a nemzetállamok fizetnek, a tagállamok fizetnek. Úgyhogy ez nem probléma azon tagállamok számára, amelyek csökkenték a tímeket mindenütt a világon, onnan több jelölt jelentkezik, hiszen magas képzettségű emberek válnak szabaddá és jelentkeznek ami a jobb kihasználást illeti, a nemzeti erőforrások jobb kihasználását. Igen, megpróbáljuk egyre jobban bevonni a tagállamokat a munkákba. Vannak, akik eh, esetében ez nagyon jól megy, vannak, akik eh, több segítséget eh, kérnek tőlünk, mert esetleg nincsenek ott a világ minden területén. Úgyhogy különböző módja van annak, hogy a nemzeti szolgálatokat bevonjuk. Ez is javul de hát biztos, hogy ők is azt mondanák, hogy ez még nem tökéletes. Skalakakis úrhoz fordulnék. A tárgyalási folyamatok során a tárgyalási folyamatokról beszél, de megpróbálunk tendereztetni. Van, amikor nincs megfelelő ajánlattevő erre, és a 60 ezer euró, ami jelentős összeg a tárgyalásos megállapodások esetében ez a szokás, megpróbálunk erre nagyon odafigyelni. Beszélt ön Hongkongról, hogyha az ember oda megy és megnézi, hogy miért fölfele építkeznek, és miért kisebbek a lakások, hát ez a helyszüke miatt van. Ami a rezidenciákat illeti, ez valóban probléma, minden egyes rezidenciát értékelünk. Néhány ezek közül valóban nagyon rossz állapotban van, és ezeket hát nem választják, rosszak a feltételek, de vannak olyan esetek, ahol olyan rezidenciákat örököltünk, amelyeket jobban ki lehetne használni. Más helyeken olyan rezidenciáink vannak, amelyeket a tárgyalásokra is felhasználnak a delegációk különböző irodák és a rezidencia együtt van. Néhány országban pozitív módon a delegációvezető a rezidencia 20-30%-át az ülésekre és az iroda munkára használja. Ennek oka van, és ezért az épületek nagyobbak, hiszen másképpen használják őket. Egyéb helyeken a rezidencia csak lakóhelyül szolgál hogy minden egyes ország esetében meg kell vizsgálni a helyzetet. A lényeg az, hogy megfelelő minőségű lakásra van szükségük a mindennapi élethez, kikapcsolódáshoz, de van, ahol még irodának is felhasználják ezeket. Sok helyen 40 évre béreltünk, inkább vásárolni kellett volna évekkel ezelőtt, és akkor sok pénzt meg tudtunk volna takarítani. A rendeleteket megnézzük, hogy hogy lehet kreatívabban fölhasználni a pénzt, bérlés helyett mást alkalmazni. De azért palotákat nehéz bárhol találni. Vannak szép helyek, de nem hiszem, hogy palotákról van szó, főként a tagállami követségekkel összehasonlítva. Kérdezte azt is, hogy lehetne egy független inspektor, aki ellenőrizne. Van egy értékelési szolgálatunk, amely kimegy a helyszínre és megnézi, hogy mit, milyen munkát végeznek a delegációk, ez rendszeres, rotációs alapon folyik megnézik azt is, hogy milyen minőségű helyen laknak az emberek, mennyire biztonságos, mennyire hatékonyan dolgoznak együtt az emberek, hiszen különböző országokból érkeznek intézményekből ezek az emberek, és hatékonyan kell együttműködniük. Ez jól működik, de lehetnek, adódhatnak problémák is, és a, ez a szolgálat tanácsot ad arra, hogy milyen módszereket lehetne alkalmazni, jobb módszereket, plusz képzés, plusz irányítás, ha szükséges, hiszen az identitást is ki kell alakítani. Úgyhogy ez vonatkozik az ön kérdésére. Másik kérdés a semlegesség. Amikor a szolgálatot átvettük, akkor próbáltunk arra figyelni, hogy költségvetési semlegességet valósítsunk meg. Amikor a szolgálatok átkerültek, akkor nem akkor nem tudtuk a forrásokat, a velük érkező forrásokat felmérni rögtön, de mindenképpen megtakarítással kell élni, mert a mostani gazdasági körülmények között óvatosnak kell lennünk, mindenképpen csökkentjük a költségeket, az utazási költségeket, és mint mondtam, inkább videó kapcsolatot alkalmazunk, és kevesebb küldöttet küldünk ki a különböző alkalmakkor. És arra is odafigyelünk, hogy amikor képzésre jönnek különböző helyekről az emberek, akkor jól kihasználjuk ezeket a képzéseket, és a költségeket csökkentsük, de hát fix költségekről van szó. Nagyon van egy adott számú alkalmazotti körünk, és éppen ezért mindenképpen ki kell őket fizetni. Ugyanez vonatkozik az előrelépésre, a kiegészítésre, a jutalmakra, a jutatásokra. Amikor én emelést kértem, akkor ezt a jogi kötelezettségek miatt tettem, hiszen jogilag köteles vagyok bizonyos lépéseket megtenni, és a plusz források nem érkeztek ezekkel a plusz emberekkel. De ez az EU rendszerrel van összhangba ezek a kifizetések. A nehézségekről is beszélt Afganisztán, Mogadisú, ne, mindenképpen kell egy kis lélegzetvételt biztosítani ezeknek az embereknek. Meglátogattam ezeket a nehéz helyszíneket, és meglepődtem, hogy milyen hihetetlen munkát végeznek az ott dolgozók a mi nevünkben. Igen, nehéz körülmények között ezt alig lehet elképzelni. A ottani delegáció, ottani delegációnkban nagyon kicsi csapat dolgozik, és hát például azt is meg kell vizsgálni, hogy kinek mennyi szabad napja lehet, ezeket a kérdés, ezekkel a kérdésekkel is foglalkozni kell. Én igazi változtatást nem tudok javasolni ennek a javaslatnak, mindenképpen a tanácstól kell a nagyon hosszú, hosszadalmas munka lesz az, hogy ezt megváltoztassuk, tehát az alapszabályokat kéne megvizsgálni. De hát néha földgyülemlenek a dolgok, illetve megérik valami egy változásra, a delegációk pontosan tudják azt, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozni kell. Nem hiszem, hogy vízfejű lenne az adminisztráció, a bürokrácia, illetve hogy belülről bomlana a szolgálat. Nem, e, most egyetlen épületben vagyunk már, nagyon sok helyről származnak a munkatársak, de sok, sok munkatársunk másik EU-s intézményből származik. Egyébként pedig elég nagy volt a bizonytalansági faktor, mindenki munkahelyet váltott, máshol kezdett dolgozni, tehát próbáltuk azt kialakítani, hogy mindenkinek biztos legyen a jövője. Azt hiszem, hogy idén lesz az, amikor végre lecsillapodnak a kedélyek, de az eddigi időszak eléggé nehéz volt, és az is nagyon nehéz, amikor a tagállami diplomaták egyszerre megjelennek a, külügyi szolgálatban, tehát nagyon sokak számára megváltozott az életük. Nézzük a költségvetési támogatást. Értem én, amit mond, azt is, amit a számvevőszék mond, nagyon, meg, nagyon alaposan meg kell vizsgálni a dolgot. Én Afganisztánra gondoltam például, ugye ismerjük a problémát, el, van egy elképzelésünk, hogy hogyan kéne fejlődnie és saját lábra állni Afganisztánnak, de több ilyen ország van, tehát meg kell azt nézni, hogy hogyan lehet a különböző kormányrendszereket támogatni, amelyet el tudják fogadni a tag, amit el tudják fogadni a tagállamok, és ami átlátható, mi vállalható tehát feladat, felelősséget adunk, egyre nagyobb felelősséget az érintett országoknak, és valóban ezt úgy kell tenni, hogy az ne annak a kárára történjen, ne, ne az adófizetők pénzének kárára történjen. Andreas az, valóban nőtt a magasabb a költségvetés, de valójában ez azt jelenti, hogy több helyről összeollóztunk különböző összegeket, tehát általánosságban nem nőtt. Ne aggódjon, elnök úr, tudom, hogy hány óra van. Tehát a közel-keleten való nagyobb jelenlétünk, hát természetesen másról is beszélhettem volna. Az, a külügyi szolgálat léte szerintem nagyon nagy különbség, nagyon nagy változás. A kérdés az, hogy a, a tagállami nagykövetségeket fel fogjuk váltani. Nem, nem, mi nem tagállam vagyunk, mi nem azt tesszük, amit a tagállamok tesznek. Mi az EU egy intézménye vagyunk, a közös külpolitikát próbáljuk koordináltan kezelni. A parlament és a bizottságon keresztül működünk, a kereskedelemtől kezdve a klímaváltozáson át, a, a válságkezelés, a fejlesztési segény, erről szól az Európai Unió külügyi szolgálata, külpolitikája. Tehát nem azt tesszük, amit a tagállamok tesznek. Spanyolország egyébként jó példa, vannak olyan tagállamok, akik nem kívánják diplomatáikat a, a külügyi szolgálatba küldeni, tehát ilyen szempontból nem osztozunk a nagykövetségek munkáján. De egyébként bizonyos delegációk Európa háznak is nevezhetőek, ahol a tagállami nagykövetségek, illetve az EU-s vagy külügyi dele, Európai Külügyi Szolgálat delegáció egy házban kapott helyet. Tehát ilyen is van bizonyos helyeken. Vagy előfordul az is, hogy az Európai Beruházási Bank is jelen van ezekben az épületekben. Tehát ezt, ez előfordul, de arról szó sincs, hogy nagykövetséget bezárnánk. Ehrenhauser úr az Intelligence Corporationről tett fel egy kérdést. Nem pontosan értem, hogy ennek az átadásán mit ért. Mi úgy működünk, hogy a tagállami, azon információt megkapjuk a tagállamoktól, amit hajlandók nekünk átadni, és így megpróbálunk jobban rálátni egy-egy régió helyzetére. És az Intelligence, az, a Intelligence cooperation, tehát a, a hírszerzési együttműködés ilyen szinten működik. De kapunk tájékoztatást a tanástól, a bizottságtól. Tehát nagyon nehéz erre a kérdésre pontosan válaszolni, hogy milyen híreket honnan szerzünk be, mert annyira sok információ érkezik, nagyon sok információ érkezik a tagállamból, a nyitott forrásból, delegációktól, tehát abból az, arra is, azzal is számolni kell, hogy mi a nap 24 órájában nyitva állunk a világ minden pontján. Nézzük az alkalmazottakat, illetve a bérleti díjakat, rezidenciákat. Ugye Hongkong eltér Jamaikától, és az euró értéke is állandóan változik. Próbáljuk elérni azt, hogy racionális döntéseket hozzunk, és hatékonyan bánjunk forrásainkkal, különösen a rezidenciák esetében, azt hiszem erre már válaszoltam. Van-e plafonunk? Hát próbáljuk azt elérni, hogy ne, ne legyen túlköltekezés, de nem palotákra költünk, hanem azt próbáljuk elérni, hogy mindenkinek legyen egy rendes lakóhelye. A hongkongi lakásbérlés, vagy nagyon sokba, sokat többe kerül, mint egy mint a világ egy olcsóbb részén egy nagyobb ingatlant bérelni, tehát nagyon nehéz ilyen szempontból összehasonlításokat tenni. Elnök úr, az ön, kérésére válaszolni. David O'Sullivan nagyon jó munkát végez abban a munkakörben, amire őt kineveztem. Az a feladata, hogy a szervezet teljes működése az egész világon, a teljes adminisztráció, a pénzügyi menedzsment, az összes, az összes szervezeti munka az ő kezén folyjon keresztül, ő ellenőrzi ezt, és Tudom, hogy erre képes, hiszen a DigiTrade-ben dolgozott, nagyon komoly tapasztalattal rendelkezik, illetve diplomata is, úgyhogy jó magam és a főtitkár úr felkértük őt arra, hogy nézze meg a, nézze meg a helyzetet, és David például figyelemmel kíséri a EU-s érdekeket Kínában, hogy itt nagyon fontos a kereskedelem, aztán igaz az Oroszországra is nagyon fontos partnerről van szó. Tehát a létező forrásainkat a lehető legjobban próbáljuk felhasználni, és elnézést, hogy egy kicsit hosszasan válaszoltam. Elnök, köszönöm szépen! Köszönöm, hogy ilyen hosszadalmasan, kimerítően válaszolt, illetve utalt az ír elnökségre is. Megköszönöm, hogy eljött, válaszolt a kérdésekre, Megköszönöm az Európai Unió iránti szolgálatát. Sok szerencsét kívánunk, és sok sikert a 2013-as évre. Dear colleagues, um, we have the uh, offer by uh, Mr. Ezután O'Sullivan úr fogja megválaszolni a kérdéseket. Második kérdéskor következik, sokan jelentkeztek. Jean-Pierre Odi úr az első, aztán Ayala asszony, Salafranca úr, Gressler asszony, Jean-Pierre Odi következik tehát. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Sajátos helyzet állt elő, Először is sajnálom, hogy tavaly nem volt alkalom erre a véleménycserére, mert a szolgálatot a Lisszaboni szerződés hozta létre 2009. december 1-én, és bár sok idő kellett ahhoz, hogy felálljon ez a szervezet, 2010-ben történt ez meg, de a működés 2011-ben kezdődött, de sajnálom, hogy 2010-re vonatkozóan nem volt véleménycsere, hiszen az előkészíthette volna a vitáinkat, megbeszéléseinket. Tudja ön, elnök úr, hogy igen sok fenntartásom van a szektoronkénti mentesítést illetően elutasítottuk a tanács számára a mentesítést, és felteszem a kérdést először arra vonatkozóan, hogy milyen mentesítést fogunk adni itt ebben az esetben. Elnök úr, szeretném megkérni önt arra, hogy tudnunk kell nekünk, parlamenti képviselőknek, hogy mi a kiterjedés ennek a, az ellenőrzésnek, és mire adjuk az mentesítést, milyen szolgálatra. A biztonság egy független szolgálatára, és a főképviselő, aki egyben eh, alelnök, eh, operatív és adminisztratív kiadásai vannak, de a külügyi szolgálattal kapcsolatosan három eh, biztossal is együttműködik, Füle, Pil, Vax és Georgeva biztosokkal. Most ki fog erről dönteni operatív szempontból? Mi adjuk a mentesítést itt az operatív esetben a külügyi szolgálatnál? láttuk, hogy az Európai Számbevőszék három képviselője van jelen, és hárman ellenőrzik ezt az egységet. De szeretném tudni a, az, hogy milyen kiterjedése van ennek, vagyis mire fogjuk adni a mentesítést. Utolsó megjegyzésem a következő. Egy évvel szó van arról, hogy ellenőrzésre lenne szükség arra vonatkozóan, hogy milyen megtakarításokkal élhetnénk, hogyha a három kiadási szintet egyesítenék Európa, a régiók és a nemzetek, az országok vonatkozásában. Azután ott vannak a nemzetközi tevékenységek, a diplomáciai szolgálatok. Önök, ön szerint nem jött el a pillanat arra, hogy politikailag értékeljük azokat a az akciókat, amelyeket a tagállamok és az EU végeznek. Ez az ellenőrzés legyen független, ezt a számvevőszék végezhetné a 27 nemzeti számlával kapcsolatosan, és minden nyelvre le kellene fordítani ezt a jelentést, az EP is és a nemzeti parlamentek is ezt megvitathatnák, hiszen hogyan lehetne takarékoskodni. Több száz épületünk van, amikor külföldre megyünk, ezt látjuk. A, még egy fotókópia, másoló gépet sem osztanak meg egymás között a, ez, ez a szolgálat és a követsége külföldön. Találkoznak a munkaüléseken, de felteszem a kérdést, nem lehetne egy felmérést végezni, egy helyzetjelentést arról, hogy milyen megtakarítások lehetnének a tagállami diplomáciák és a most születő szolgáltunk között. A másik a több nyelvűség, a főképviselő weboldalát megnéztem, ez csak angolul létezik, ha jól néztem meg. Jó lenne, hogyha négy-öt más nyelven is létezne az ő internetes oldala, mert ez a több nyelvűséget védené. Köszönöm szépen. Ajala Szender kolléga következik. Presidente. Köszönöm, elnök úr. Én is Szeretném megköszönni a főképviselő asszony beszámolóját, azt hiszem, hogy nagyon tanulságos volt, és hát láttuk, hogy mennyire bonyolult a helyzet, látjuk, hogy a know-how hogyan fejlődik ki, és hát örülök annak, hogy David Sullivan úr itt maradt, nagyon kelebdes szavakat szólt róla a főképviselő asszony, és hát tudom, hogy együtt dolgoznak. a válság kezelése kapcsolatban már láthattuk, hogy volt komoly tapasztalat a szaktudása David Sullivan úrnak, és hát azt is tudjuk, hogy például neki is nagy szerepe volt abban, hogy végül az Európai Unió a szaktudást olyan jelenlétet tudott létrehozni, amiért például megkapta tavaly a Béken Nobel-díjat. Néhány kis kérdésem lenne, A mobilitással kapcsolatban a diplomácia, mint olyan, elég nagy fokú mobilitással rendelkezik. A bizottságon belül másfajta mobilitásról beszélhetünk. Ugye ott belső mozgásról van szó, és a delegációk esetében azt lenne a kérdésem, hogy ott hogyan valósul meg a mobilitás, a know-how, a hírszerzés, az új diplomácia kialakítása, és ezek alapvető fontosságú dolgok, jó lenne, hogyha az állandó áthelyezések nem szakítanák meg ezeket a felépülő folyamatokat, de másrészt viszont ugye szükség van a mobilitásra, mint olyanra, mert hát mégiscsak egyfajta diplomáciai tevékenységről van szó, a diplomácia olyan állandó mozgásban van kérdésem, hogy mit terveznek ezzel kapcsolatban, mire lehet számítani. Aztán a tagállamok és az a tény, amire Odi úr is utalt, elég karikaturisztikusan. Nos, Spanyolországnak vannak bizonyos elképzelései erről, nem tudom, hogy föl lehet gyorsítani azt a folyamatot, hogy az európai diplomácia kialakuljon, hogyan lehetne ezen javítani, tehát nem csak a nem csak egy azon térben dolgoznának a tagállamok, illetve a külügyi szolgálat delegációja, hanem, hanem jó lenne, hogyha az átfeléseket is lehetne csökkenteni. Még egy dolog, mi a helyzet, azok, mi a helyzet az elbocsátott dolgozókkal, munkatársakkal? Illetve mi a helyzet azokkal, akiket, akiket egy kritikus válsághelyzetből el kellett távolítani, mi a helyzet azokkal, akik Szíriában dolgoztak például, és ki kellett őket mint egy menteni, evakuálni kellett őket. Voltak olyanok, akik, akik ott maradtak a helyszínen, bizonyos válságzónákban, de mi a helyzet azokkal, akik akiket evakuálni kellett. Pinkston úr, ha megengedi elnök úrnak is, hogy tennék egy kérdést. Először is megköszönöm a munkáját ezzel, ezen dossziéval kapcsolatban, elég újszerű ez. Nos, kérdésem, hogy a külügyi szolgálattal kapcsolatban felülnek-e más természetű problémák, mint az eddig auditált intézményekkel kapcsolatban. Eltére bármiben a külügyi szolgálat a többi eh, auditált intézménytől, vagy ugyanolyan típusú problémák eh, merülnek fel, ugyanolyan administratív gondok vannak, mint az összes többi eh, intézménnyel, vagy hasonló szervezettel kapcsolatban. Ugye utalás történt a szomáliai vagy a száheli problémára, de kérdésem, hogy általános jelleggel vannak-e másmilyen problémák? Köszönöm szépen. Salafranca kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy legelőször is le kell szögezni azt, hogy mennyire hálásak vagyunk azért, hogy a főképviselő azt, hogy ilyen kimerítő vált, választ adott a 137 kérdés tartalmazó kérdőjűre. Azt hiszem, hogy a delegáció vezető hálószobájának négyzetméter számával kapcsolatban nagyon könnyű a demagógia hibájába esni, de szerintem az a lényeg, hogy a hibákat kiavítsuk, hogy a különböző komplementaritásokat elérjük, tehát a követ, különböző szerv, szolgálatok közötti jobb együttműködést támogassuk, illetve a jobb hatékonyság mellett tegyünk lépéseket. A jelenlegi válsághelyzetben az Európai Unióban azt hiszem ez a lényeg, nagyon komoly szigorral és felelősségtudattal kell ezt megtennünk. Nos, a külügyi a, a, a, a, az AFET egy jelentést, egy véleményt készít a Kokobunak, és ez pontosan erről szólna majd. Most most először vizsgáljuk a külügyi szolgálat tevékenységét mentesítés megadása céljából. Azt hiszem, hogy leszögezhetjük azt, hogy általánosságban a költségek kezelésén nem volt materiális hiba. Nagyon szigorúan kell eljárnunk minden esetben, amikor mentesítést adunk meg, de nem szabad túlzásokba esni. Azt hiszem, hogy a mentesítés megadásakor a parlamentnek nem szabad átvállalnia, átvállalnia a számvevőszék feladatát. A számvevőszék is utalt arra, hogy a jelenlegi jogszabályokat szigorúban kell alkalmazni, például az alkalmazottak számára. Sullivan úr, hasznos lenne megismerni, hogy pontosan hány különleges képviselője van a külügyi szolgálatnak, változni fog ez a, változni fog -e ez a szám, csökkenni vagy nőni ez a kérdésem. Ugye ott vannak még a választási megfigyelő ö, kiküldetések. Jó lenne, hogy ezzel kapcsolatban nagyobb átláthatóság lenne, pontosabban ismernénk a költségeket. Ugye a parlament nagyon támogatja ezeket a missziókat, de tudni szeretnénk, hogy pontosan melyek a, milyenek a költségek. Mi az aránya a magas rangú ö, munkatársak, illetve a többi munkatárs között megfelelő arány ez, meg tudják így oldani a külügyi szolgálat feladatait. Tervezek költséghatékonyság terv, ö, elemzést? Vannak-e olyan, olyan országok, amelyekben a delegációnak nincs meg a megfelelő támogatottsága? az AFED-ban beszélünk ezekről a kérdésekről, szeretném, hogy ezekre válaszolna, illetve Eston asszony e, végső megjegyzésére én is szeretnék reagálni, ezzel nagyban egyetértek, már 30 éve ismerem O'Sullivan urat, és tudom, hogy mennyire rátermet és hozzáértő. Köszönöm Szala Frank a kolléga. A szakbizottságunk nevében szeretném felhasználni az alkalmat arra, hogy feltegyem a kérdést, mire is jó, és mennyiben döntő a más szakbizottságokkal való együttműködés és az AFET szakbizottságnak a kezdeményezéseinek, illetőleg kérdéseinek a felkarolása, hiszen itt nem csak költségvetési ellenőrző szakbizottságként, hanem összességében parlamentként kell kérdéseket feltennünk, és a mentesítvény megadása keretében a teljes parlament nem csak a jelen szakbizottság érdekeit kell képviselnem. Nyilván a más szakbizottságokkal való együttműködés ezért fontos számunkra, és Szalafranka úrnak köszönöm, hogy az AFED szakbizottság nevében is hozzá szólt. Gressle a következő. Köszönöm szépen, Sullivan úr. Sajnos néhány dolgot újra meg kell, hogy kérdezem, mert hogy a főképviselő azt, hogy nem válaszolt meg kérdéseket. Itt ugye arról van szó, elhangzott, hogy az állásokat kimazsolázzák maguknak eh, a tagállamok, és eh, csak egy harmad az állásoknak kerül általunk betöltése, 40% pedig eh, a tagállamok által. Miért van az, hogy itt gyakorlatilag kimazsolázzák a legjobb állásokat a tagállamok, meg néztem részben az önök jelöltkeresési eljárásait úgy gondolom nagyon sok eljárásban a jelölteknek a személy már a kezdetek kezdetén bizonyos, és vannak olyanok, akik a versenyvizsgán nem hajlandóak részt venni, mert hogy a saját karrierjük szempontjából nem tartják előnyösnek ezt a kétes eljárást, és a látszat objektivitást, ami körülveszi az eljárást. Tehát fontos lenne tudni, hogy a kimazsolázás, az állások, a jobb állások kimazsolása tárgyában kapjunk választ. Van egy főigazgatóság, 40 ö, emberrel, és igazgatóságok 22-23 emberrel. Komolyan gondolják, hogy ez így maradhat a jövőben, vagy megváltoztatják ezt? és lehetőség nyílik-e arra, hogy magasabb beosztásokat leépítsenek különböző szervezeteknek az összevonásával? Eh, és hogyan fog kinézni a végleges organigramja, szervezeti felépítése a külügyi szolgálatnak. És a következő kérdés. Számomra fontos lenne, hogy ezeket az intelligens megtakarítási intézkedéseket végül is számszerűsítenék. Nagyon jó ez a kezdeményezés, jó lenne, hogyha fenntarthatóan ezt támogatni tudnánk, de hát ezt mindenképpen érdemes ezzel foglalkozni, de jó lenne tudni, hogy ennek végső soron mi a hozadéka. És az is fontos lenne, hogyha megkaphatnánk a vezetőségnek a, kompetencia felosztási tervét. Tehát az lenne számunkra érdekes, hogy a vezetőség egyes tagjai közötti feladat és kompetencia felosztás hogy néz ki meghallgattam itt a válaszokat, de mindenképpen kell valami fajta dokumentum, valami fajta okirat, hogy a felelősségi körök hogy vannak szétosztva. Még akkor is, hogyha egy szóban elhangzott ez. Aztán van egy nagyon furcsa történet. A nagyköveti jelentőségekben azt láttuk, hogy 57% a nagyköveteknek azt mondja, hogy a munkatársaikat csak korlátozottan kvalifikáltnak tartják. Vannak munkatársak, akik elmentek különböző képzésekre, de hát az 57%-a a nagyköveteknek azt mondja, hogy hogy kevésbé kvalifikáltak a munkatársak, és semmit sem hozott ez magával ez a tréning. Azért ez egy szörnyű helyzet, és itt bizonyos fajta DEFCO embereket is érint ez, illetve a bizottság kompetenciába tartozó embereket is. Nyilvánvalóan számukra nem mindegy, és nyilvánvalóan önök számára sem lehet mindegy a kvalifikáció kérdése a munkatársaknál. Szeretném megkérni a számvevőszéket arra, hogy azokra a kérdésekre, amelyeket fontosnak tartunk, de nem kaptunk tájékoztatást róluk, ezekről adjon egy külön tájékoztatást. Tehát mennyibe kerül például egy tagállami nagykövetnek a felvétele? Meg, mennyi, mennyibe kerül a delegációs dolgozók felvétele? Fontos lenne számunkra, hogy ha ebben a külön jelentésben a számvevőszék megvizsgálná közelebbről a szervezet központjának a szervezeti felépítését. Jó lenne, hogyha látnánk, hogy nincsenek átfedések a szervezeti felépítésben. Nyilvánvalóan itt vannak kompetencia harcok mindig az ilyen nagy szervezetekben, de hát ezeket el kellene kerülni. Aztán azt is elmondanám, hogy a számvevőszég nek meg kellene néznie a külön képviselőket is, különleges képviselőket is, és ezeknek a posztoknak a szükségszerűségét. Köszönöm szépen, Derek Vón a következő. Köszönöm, elnök úr. Figyelembe véve azt, hogy ez új szolgálat nagyon jó munkát végzett, rendkívül jó munkát, figyelembe véve nem csak az elvégzett munkát, hanem azt is, hogy az első évben, a működés első évében hogyan kezelték a költségvetést. Ebben az első évben biztos nagyon sok kihívással néztek szembe, hogyan toborozzák az alkalmazottakat, és eh, hogyan eh, alkalmazzák a frissített informatikai rendszert a tanács részéről, és hogyan lépjenek fel néhány igen veszélyes helyen a világban. Nagy kihívás volt ez, és önök ezt sikeresen vették. Vajon sikerült-e mindennel megküzdeniük? Ami a 2013-as költségvetést illeti, én voltam ennek a az előadója, és szeretném, hogyha elmondanák, hogy itt milyen hatása van ennek a szolgálatra, és a kitettség a jövőre nézve, milyen a szolgálat esetében Rubik kollega. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy itt Európában egy nagyon nagy lépést tettünk előre amely a nemzetközi kapcsolatokban is véleményem szerint megfelelő befolyást biztosít számunkra. A fő problémák egyike Európában jelenleg a munkanélküliség, és különösen a fiatal kori munkanélküliség. El tudja képzelni -e esetleg azt, hogy a külügyi szolgálat esetleg jobban szakosodik, specializálódik a gazdasági kapcsolatoknak a segítésére, alakítására, különösen a KKV-k nek eh, a helyszínen való támogatására, és föl tud állítani egy olyan eh, ügyfélszolgálati központot, ahol kapcsolatot teremthetnek a KKV-k, és az európai nagykövetek adott esetben gondoskodhatnának a tagállamok ilyen irányú erőfeszítéseinek koordinációjáról is. Ez úgy gondolom a nagy előrelépés lenne, és talán eh, a fiatalok diákcsere programjai is ebben a keretben zajolhatnak. Boguslav Sonik az utolsó ebben a körben. Panie Przewodniczący, Pani Katrin Ast... Köszönöm szépen. Elnök úr, Esten asszony úgy mutatta be Sullivan urat, mint az orosz kérdéseknek a szakértőjét. Szeretnék ebben a társkörben tehát egy kérdést feltenni. A külügyi szolgálat támogatja-e abban az Európai Bizottságot, hogy megfelelően helytálljon az Európai Bizottság a Gazprom monopóliuma kapcsolatos Oroszországgal szembeni jogvitában, és hogyan látja ennek a konfliktusnak a lehetséges kimenetelét. A külügyminiszter nemrég segítséget kért annak a repülőgép balesetnek a kapcsán eh, a külügyi szolgálattól, amelyben ugye a volt lengyel eh, államelnök elhalálozott. Ez a kérdés az orosz-EU csúcson is felkerült a napirendre. Eh, önnek az a véleménye-e, hogy a jövőben ezzel kapcsolatban további nyomásgyakorlással megoldást tudunk elérni? Köszönöm szépen a kollégáknak a feltett kérdéseket, és most Sullivan úrnak, önnek adnám meg a szót, mint az Európai Külügyi Szolgálat jelenlévő képviselőjének. Köszönöm. Megpróbálok minden kérdésre válaszolni, de hát én nem tudom olyan jól helyettesíteni a főképviselőt, nem tudok olyan jól beszélni, mint ő. Az ön kérdése politikai és nem bürokratikus volt. A bürokratikus válasz az, hogy mi itt az administratív költségvetés irányítását végezzük itt, és a külpolitikai eszközök alkalmazásáról, ezért vagyunk mi felelősek, Eston asszony ezért, alkalm, ezért felelős, a külügyi szolgálat költségvetésére, de a külügyi szolgálat nem új intézmény, ezt kijelenthetem, csak olyan szempontból vagyunk új intézmény, hogy egyrészt önök kontrollálhatják azt, hogy hogyan használjuk fel a költségvetést, és elszámolással tartozunk önöknek etéren, másról másképp, másik oldalról pedig Eston asszony autonóman gazdálko, autonóm módon gazdálkodik, irányítja a személyzetet. Úgyhogy hivatalos szólva az adminisztratív költségvetésünkről van itt szó, és köszönöm a számvevőszégnek mindannak, amit mondtak, és várjuk az, ők ellenő, az ő ellenőrzésüknek az eredményét, ami a struktúráinkat illeti, és remélem, hogy nem fognak materiális hibákat találni ebben az évben a költségvetésünkben. A költségvetés gazdálkodás illetően tudom, hogy 2011-ben a cél az volt, hogy a standardokat föntarjuk, és mindig van itt egy olyan kockázat, hogy problémák lépnek fel. A struktúrákat bevezettük, de igen, távoli helyeken és veszélyes helyeken működünk. Nem mindig könnyű a rendszer teljes körben ellenőrizni. Megpróbáltunk magas színvonalon tevékenykedni már 2011-ben. Ami az ellenőrzést illeti, Ódi úr, ami az ellenőrzésre vonatkozik, egy dolog világos számomra, a pozitívum az, hogy létrejött ez a szolgálat az EU és a tagállamok számára, az az, hogy most más kontextusban látják a tagállamok a diplomáciai kapcsolatokat, Mi nem lépünk a tagállamok helyébe etéren, de a nagyobb szinergia lehetőségét nyújtjuk. Hiszem, önnek igaza van, az, hogy harmadik országokban együtt működünk, ez azt is jelenti, hogy megosztjuk az épületet, az adminisztratív költségeket. Ez a jövő, és nincs kétségem a felől, hogy erre nagyon is vágynak a tagállamok. Ezt könnyű elmondani, de sokkal nehezebb megvalósítani elköteleztem magam emellett, de hogyha a tagállami kollégákkal beszélnek, akiknek már tapasztalataik vannak ettéren, például az északi országok, a Benelux országok ezt már bevezették, meg kell mondjam, ez veszélyes gyakorlat, mert szinkronizálni kell az időzítést, ami az épületeket illeti, a misszió működését, nyitvatartását, egyebeket, és ez döntő. Mindenütt, ahol együttműködünk a tagállamokkal lehetőséget nyújtunk, szinergiát hozunk létre, hogy Spanyolország esetében volt a missziók személyzetét csökkentették, és átvettük mi ezeket a munkatársakat Hosimin városban, Vietnámban közös Schengeni vízum kiadási rendszert vezettünk be. Nagyon nagy lehetőségek vannak itt, és remélem, hogy 4-5-6 év múlva ez valóban megtörténik, és akkor, amikor visszatérünk a parlamenthez, eh, demonstrálni tudjuk, hogy valóban megosztottuk helyileg a munkát eh, az EU és a tagállamok között, eh, a helyiek javára és a, az adófizetők javára. Nagyon örülnénk, hogyha további munkát végezhetnénk ettéren, és megnézzük, hogy hogyan lehetne ezt gyorsabban megvalósítani. Aktívan elköteleztük magunkat. Itt van a kollégám, a költségvetési igazgató, aki személyesen részt vesz ebben a munkában. Több megbeszélés volt a tagállami nemzeti szolgálatokkal, például az épületek megosztását illetően, és a hálózat kiépítés illetően. Több nyelvűség, igen, megértettem ezt a megjegyzést, azt hittem, hogy egy kicsit több nyelven jelenik meg ez a weboldal, de ezzel foglalkozni fogok, komolyan veszem a többnyelvűség kérdését. Európának ez az egyik erőssége, az európai közszolgálat erőssége, és mi ezen dolgozni fogunk. Ami a mobilitást illeti, fontos kérdés. Mit teszünk most mi a külügyi szolgálatban, szinkronizáljuk, mert van egy mobilitási eljárásunk, a delegáció negyede minden évben ezt a negyedet, 25%-ot áthelyezzük. Rotáció van itt a delegációvezető vagy szekcióvezető szintjén. És bevezettünk egy hasonló mobilitást a székhelyen is, bizonyos időt eltöltenek a székhelyen, és utána tovább lépnek, áthelyezzük őket. Ezt szinkronizáljuk a terep és a központ között. Ez jó lehetőség, és azt akarjuk, hogy a, aki diplomáciai karriert szeretne befutni, az lássa, hogy a helyszínen hogy történik mindez a munka a delegáció szintjén, tehát a központban dolgozók is lássák. Ez a delegációk számára is hasznos, és ebben az irányban kívánunk haladni. Ezt ki kell egyensúlyozni, erre odafigyelek, vagyis, hogy hogyan kell megszerezni a hozzáértést, a tudást. Ezt nem lehet túl szigorúan kezelni, vagy mereven kezelni. Ott vannak a szakpolitikai fejlemények, és az a politika, hogy az emberek mozogjanak, és a központból átmenjenek a delegációkba, és vice versa. Salafranca úr, ami a választási missziókat illeti, minden egyes választási misszió költségvetési vonatkozásait alaposan elemezzük, ezt az önök rendelkezésére tudom bocsátani. Az egyik legnagyobb költség a biztonság, mert a misszióink nehéz politikai kontextusok között zajlanak, és további információt adhatok erről, hogyha kívánja. Ami a magas beosztású alkalmazottakat illeti, Gressler asszony is szólt erről. Nos, értem, miről van szó, és szerintem nem nagyon más a mi gyakorlatunk, mint a tagállamoké. A külügyminisztériumokban igen magas szintű képviselet van már, ami a beosztottakat illeti, a rangjukat és a képzettségüket. Ezek a diplomaták a diplomáciai világban a, sokszor számítanak a fokozatok és a címek. Örököltünk egy olyan helyzetet, amelyben relatíve idősebb európai tisztviselők csatlakoztak hozzánk a tanács titkárságáról, a bizottságról, magas beosztású tapasztalt emberek, tehát mi ezt örököltük a demográfiai görbét megnézzük az európai közszolgálatban, a jövő évben azután sokan fognak nyugdíjba vonulni, és azután fiatalabbak csatlakoznak majd hozzánk. Erre odafigyelünk. Ami a költséghatékonyságot illeti, egy gyakorlatot már elvégeztünk a DEFCO kollégákkal, a munkateher értékelést elvégeztünk, a bizottság és a DEFCO stáb amely a delegációnkban közreműködik. Megnéztük, hogy a pénzt hogyan használjuk fel. Ázsiában, Latin Amerikában most kevesebb pénzt költünk, Afrikában most többet. Ez a fejlesztési politika része, hiszen a legszegényebb országokra összpontosítunk. A DEFCO most kiigazítja a jelenlétét a delegációkban azért, hogy ehhez alkalmazkodjon. És most egy euró alapú felülvizsgálatot is tartunk, megnézzük, hogy megfelelő számú ember megfelelő helyen dolgozik-e. A konklúzió az, hogy általában kevesebb a munkatársak száma a politikai stábot illetően is, és azokat illetően is, akik az új feladatokat végzik a külügyi szolgálaton belül, ez nem volt része ez a munka a bizottsági munkának. Na, nincs elég emberünk, hogy az összes munkát elvégezzük, de ezen dolgozunk. Gressler asszony, ami a toborzási költségeket illeti. Most kívülről nem tudom a számokat, de örömmel megnézem, és ezt körülbelül meg lehet becsülni. Egy kivételes időszakon vagyunk túl, azt nem mondom, hogy ezt meg fogjuk ismételni, ezt az eljárást. Nagyon sok posztot kellett meghirdetni, 9000 fő jelentkezett 100 valamennyi állásra. Ez rendkívüli helyzet volt, és most már magas sebességre kapcsoltunk, nem lesz már ilyen intenzív toborzási időszak a jövőben, ami a hatékonyságát és az átláthatóságát életi a toborzásnak, ezt önöknek kell megítélni, biztos lesznek kritikus megjegyzések, de itt szorosan együttműködtünk a tagállamokkal, a bizottsággal, a tanács titkásságával, a panelekben, és a az interjúk, a presszelekció és az interjúk terén, a kiválasztás terén profi és objektív munkát végeztünk, amikor ezt az igen komplex toborzási eljárást lebonyolítottuk. Vannak kiemelkedő jelöltek, de az EU-ban van, amikor meghirdetünk posztokat, és van, amikor már előre tudják egyesek, hogy, hogy milyen magas képesítésű jelöltek jelentkeztek, és milyenek az esélyek. Biztos, hogy itt lesz kritika, ami az intelligens megtakarításokat illeti, önök is tudják, a főképviselő is elmondta, az igazi megtakarításhoz a rendeleteket kell változtatni, a mi alapszabályunkon, de odafigyelünk a különböző jutatásokra, lakhely, azért, hogy ez a legköltséghatékonyabban történjen. A pénzt, pénzmegtakarításra állandóan gondolunk, hatékonyabb pénzfelhasználásra, és erről majd jelentéseket fogunk adni. Ami a felelősség, illetve a feladatok szétosztását, illeti elosztását illeti, vannak belső dokumentumaink erről, de hát az átláthatóság kedvéért ezt szívesen átadom önöknek, és azt hiszem, hogy azt mindenki tudja, hogy a szervezeti felépítési ábra sosem mutatja meg pontosan, hogy kinek mi a pontos feladata. Aztán a képzési projektek, elnézést, itt nem vagyok túl tájékozott, A defco számadatok vannak meg, de nagyon igazat adok annak a meglátásnak, hogy fontos a képzés. Nézem, hogy van-e még kérdés? Vonul. Milyen kihívásaik vannak? Köszönöm ezt a kérdést a leg, legnagyobb kihívás, a legnehezebb feladat az volt, hogy saját rendszerünket kellett kialakítani személyzeti kérdésben, audit kérdésben, költségvetés kérdésben, adatvédelemben, a, dokumentumokhoz való hozzáférésben. Saját magunknak kellett ezt megalkotni, amikor fölállt a szervezet. Nem volt ez könnyű, hiszen ezzel, folyam, ezzel párhuzamosan ment a munka is, tehát válságokra kellett reagálni, és szakpolitikai kérdésekben kellett megnyilvánulni. Aztán a, amikor az euró 5%-ot veszít értékéből az USA dollárhoz képest, akkor az több akkor az több milliós plusz költséget jelent, tehát mindenképpen erre is gondolni kell. Ezzel nem vagyunk egyedül, az összes tagállami diplomáciának figyelni kell erre, tehát egyfajta plusz töbletet kell arra szánni, hogy a, az átváltási ráta bizony változhat. Rübig úr. Hát a legnagyobb feladatunk, a legnagyobb nehézségünk jelenleg a gazdasági válság, és ennek a szociális következményei. Meggyőződésem, hogy az lenne a megoldás, illetve a megoldás legalább része, hogyha a globális gazdaságban nagyobb részet vállalna az Európai Unió, jól kell helyezkednünk, hogy a gazdasági válság elmúlásából majd, illetve a, a, gaz, a világgazdaságban való résztvételből profitáljunk később. A Pekingben, a Európai Kamarában, vagy Vietnámban, Japánban részt vagy veszünk a üzleti életben, tehát az európai üzleti érdekeket védjük őt, de azokat a vállalatokat is segítjük, akik onnan kívánnak az európai piacra eh, beférkőzni, tehát tájékoztatunk, két irányban működik a dolog. Az európai vállalatokat is hozzásegítjük ahhoz, hogy megjelenjenek a külföldi piacon a Business Europe, a különböző üzleti szervezetek segítenek abban, hogy ez megvalósuljon, illetve hogy az Európai Külügyi Szolgálat segítsen az európai kereskedelemnek, gazdaságnak, hogy kihasználhassa a világban a különböző mutatkozó kereskedelmi lehetőségeket. Aztán évente van egy delegáció vezetői konferencia szeptemberbe kerül, erre mindig sorelnök úr ott volt, úgyhogy láthatta, hogy a nagyköveteinkkel mennyire tudunk erről beszélni. Elnök úr föltett egy kérdést Oroszországgal kapcsolatban. Sorry, I was just about to reply to your question on, on Russia, sir. Um, I actually debriefed the Foreign Affairs Committee yesterday on the, on the summit. Aztán, ami a, tan- a csúcs kérdését illeti, nos, Oroszországgal kapcsolatban az energiakérdés ugye az igazi vízválasztó, a csúcson nagyon keményen kiáltunk a harmadik energiacsomag mellett, hogy ezt alkalmazzuk az egész Unióban. Ebben a csomagban van némi rugalmasság, ezt csak kivételes esetekben fogjuk alkalmazni, de a Gazpromnak és a többi orosz szolgáltatónak elmagyaráztuk azt, hogy az egy, egységes piac szabályát nekik is be kell tartani, az antitröszt esetek kérdését is elmondtuk, hogy a DG Competition ugyanúgy kezeli ezeket a kérdéseket, mint bármilyen más kérdést. Tehát mint például ugye van a híres példa a Microsoft esete, az orosz kollégák azzal vádoltak minket, hogy kipellengérezünk bizonyos szolgáltatókat, nem erről van szó. Aztán légi közlekedéssel kapcsolatban ugyanez a helyzet, avagy ott van az olasz tengerészgyalogosok helyzete, Nos, ha különleges helyzetek alakulnak ki, akkor mindig különleges módszerekkel működünk, néha ez nem egyszerű, de próbáljuk a harmadik, hogyha van, egy tagállamnak van egy harmadik országgal egy gondja, akkor próbálunk segíteni ezekben az esetekben. Tehát ahol tudjuk, ahol tudunk, ott segítünk. Elnök úr, azt hiszem, hogy megfelelően válaszoltam a legtöbb kérdésre. Van még számos téma, ahol nagyon szívesen eh, szolgáltatunk több tájékoztatást, hiszen ezek eh, fontos témák. Tehát szívesen kiegészítjük a az információt, a tájékoztatást, bármilyen módon nagyon hasznosnak tartjuk ezt a párbeszédet. Dziękuję bardzo eh, panu Sullivanowi. Köszönöm szépen, ó Sullivan úr. Még két hozzászólásunk van. Gressle asszony kíván elsőként kérdést feltenni. És utána Pinksen úrhoz, vagy Pinksen úr Kívánna válaszolni, Pinkszen úr? Very shortly. Köszönöm. Köszönöm, röviden válaszolok. Ha gondolja, akkor Tomé kollégának is megad, kollégámnak is megadhatja a szót válaszadásra. Amikor a számvevőszékben úgy döntöttünk, hogy auditot készítünk a külügyi szolgálatról, akkor ezt két két kollégiummal is megbeszéltük, a hármas kollégium, ami a külügyért felelős, illetve megbeszéltük ezt abban a kollégium, kollégiumban, a négyesben, ahol Tomé úr dolgozik. Itt az administratív költségekről van általában szó. Végül is azonban a két kollégium úgy döntött, hogy egyetlen auditot készítünk. Ez az audit azonban administratív költségekkel is foglalkozik, majd például épületpolitika. Tehát egy átfogó auditról van szó. A mostani időpontig a hármas kollégiumban még nem döntöttük arról, hogy pontosan mi lesz a hatája az auditnak, de az biztos, hogy szakpolitikai, illetve administratív kérdésekkel, kiadásokkal is foglalkozunk majd, tehát mindkét területről mindig egy területet lefedi majd az audit. Ezt válaszolnám Gretle asszonynak, és talán Tomé úr is reagálhatna Greszle asszony felvetéseire. Köszönöm. To bardzo proszę o udzielenie tej odpowiedzi. Tessék. Eh, eh, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm elnök úr. Először is szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy milyen munkát végzünk a számbevőszéken az administratív költségeket illetően. Ezt a kérdést felvetették, Ami a kilencedik fejezetet illeti, a jelentésünk ezek fejezetét, az összes intézmények adminisztratív költségeivel foglalkozunk, köztük az külügyi szolgálatével is. A számvevőszék megállapította, hogy 2012-ben az adminisztratív költségekben nem voltak materiális hibák. A számvevőszék a jelent 0,1%-os hiba százalékot állapított meg, ez a külügyi szolgálatra is vonatkozik. Vagyis 55 ellenőrző tranzakcióból 4-ben találtunk hibát 0,1%-ban. Dolgoztunk a rendszer kontrollon is, és ebből a szempontból gyenge pontokat állapítottunk meg a külügyi szolgálat munkájában, ahogy azt kollégám Piszten úr is kiemelte, és ennek megfelelően ajánlásokkal éltünk. Van egy másik kérdés, különleges körülmények a külügyi szolgálat munkája esetében, a munkánkat, éves munkánkat megtervezzük, és az elemzést az előző ellenőrzésekre alapozzuk, valamint a belső ellenőrzési jelentésekre, a tevékenységi jelentésekre a különböző szolgálatok szintjén. Ami a külügyi szolgálatot illeti, azt állapítottuk meg, hogy a kockázat a körülményekből adódik. Új szolgálat a külügyi szolgálat, erről már szó volt, és a különböző megállapodások ellenére, különböző szolgálatokkal, főigazgatóságokkal történt megállapodás ellenére meglehetősen nehéz feladat ezt a nagyléptékű szolgálatot létrehozni. És úgy érezzük, hogy úgy találtuk, hogy sok nehézségük volt a téren, hogy a különböző delegációkkal, foglalkozzanak, vagyis a különböző delegációk működjenek külföldön, külföldi közegben. Köszönöm. Hárman szeretnének még kérdést föltenni Sullivan úrnak, Sikerski, Odi és Gressler képviselők. Majd ezt követően lezárjuk a vitát. Sikerski úr. Ami az önök saját munkatársait illeti, vannak-e olyan képviselők, akiket bizonyos okokból küldenek egy-egy delegációra? Például mondjuk az oroszországi delegációnak az energiaügyekért felelős delegátusa az ilyen személyek kijelölése az bizonyos tartalmi érdemi szempontoktól függ, tehát kompetensnek kell például lenni energiakérdésekben, és vannak-e a szakért az egyes területekért felelős delegátusok, képviselők esetében ilyen szakmai szempontok. Vagy általánosabb jellegű tapasztalattal rendelkeznek ezek az emberek. Tehát egy bizonyos konkrét területen működnek az önök munkatársai, így például Oroszország esetében mondjuk energiakérdésekkel, vagy sem. Köszönöm szépen. Údi úr. Önök úr, elnézést, hogy ezen erősködök, de még mindig nem értettem meg azt, hogy mire terjed ki az ellenőrzés. Mit ellenőrzünk mi parlamenti képviselők? Minden demokráciában a parlament feladata a végrehajtó testület ellenőrzései és szakciókat kell foganatosítani a kontroll esetében. Hogy amikor a bizottságnak visszatosítottuk a mentesítést, akkor lehetőség van arra, hogy szankciókat vezessünk be, sőt, hogy leléptessük a bizottságot. Sullivan úr, ha jól értettem, a mentesítés az adminisztratív költségekre vonatkozott, és úgy értelmezem, hogy a számvevőszék három tagja az összes operatív kiadásról állapított meg véleményt. Most egyetlen ellenőrzés van az, az operatív kiadásokról, és ezt hárman végzik. De a mi, mi mivel kapcsolatosan fogjuk majd javasolni a mentesítést, mire vonatkozóan? Felteszem ezt a kérdést, elnök úr, mert hogyan fogjuk a jövőben a mentesítéseket végezni? a következő mentesítés az utolsó lesz az európai választások előtt, és az állampolgárok meg fogják kérdezni tőlünk, hogy mit tettek önök költségvetési ellenőrzés keretében, úgyhogy miről fogunk szavazni, kérdezem. Köszönöm, Gressler asszony. Nagyon sajnálom, de jó lenne, hogyha a számvevőszék esetében tisztáznánk valamit. Ugyanis olyan válaszokat kaptunk, amivel kapcsolatban kérdést nem is tettünk fel. Ugye én csak azt mondtam, hogy az Európai Külügyi Szolgálatra egy külön jelentést készítenek, megpróbáltam volna néhány kezdeményezéssel vagy kívánsággal élni a tartalmát illetően a jelentésnek, például a verseny eljárások költsége és egyéb kérdések. Én nem kaptam ezekre választ, tehát visszajelzést szeretnék, hogy ezeket beleveszik-e majd a külön jelentésbe. Köszönöm. Akkor hagyjuk, adjuk meg az alkalmat a számbevőszéknek, hogy gondolkodjon a válaszokon. Sullivan úrja először a szó. Köszönöm szépen, Szikérszki. A rövid válaszom igen. Vannak a különböző delegációkban biz, bizottsági főigazgatóságokról származó szakértők nem elegendő, mert ugye a, bizottságnak, a bizottság maga is küzd munkatárs problémákat, nincs elég szakértőjük, de energia, kutatási vagy belügyi, igazságügyi kérdésekben a bizottság tényleg mindent megtesz azért, hogy segítsen nekünk, illetve ők is mindent megtesz azért, hogy segítsen nekik, mert munkájuk egy részét ugye mi vállaljuk át. A bizottság sajnos nem tud elegendő szakértőt nekünk átadni, de szoros együttműködés, működésben állunk a belügyi főigazgatósággal. Például az a szakértő, aki a energiával foglalkozik a delegációval, szoros együttműködésben van a brüsszeli energia főigazgatóságban dolgozó kollégával. Audi úrnak válaszolnék. Hivatalosan, vagyis formálisan a parlament feladata, hogy mentesítést adjon, vagy ezt elutasítsa a külügyi szolgált adminisztratív költségeit amelyekért Eston asszonya a felelős, a főképviselő. Ez egy külön fejezet, de adott esetben később a bizottsági költségvetés esetében is mentesítést adnak. Részben ezért is felelős Eston asszony, hiszen alelnök és a, a külügyi eszközökért is felelős, ez egy bizottsági szolgálat, amely közvetlenül Eston asszonynak dolgozik, de a bizottság szerint a szerződés nem teszi lehetővé, hogy bizonyos költségvetés kezelését átruházzanak a külügyi szolgálatra. És, ha jól értelmezem, de az elnök úr kijavít, ha nem így van, a mai ülés az adminisztratív költségekre vonatkozik a külügyi szolgált esetében de Eston asszony elmondta, nem lehet ezt a költségvetést az unió külügyi szolgálatából kivonni, hiszen az, nagy, az egy tágabb értelmű tevékenység. De a számvevőszég megvizsgálta a mi kimutatásainkat, számláinkat, és azt nézte meg, hogy korrekt módon költötte el a külügyi szolgálat a rendelkezésre bocsátott pénzt. Hát ezt mondhatom én, de természetesen itt van tágabb értelmű politikai kontextus is, amelyet nagyra értékelek, de ez nem az én felelősségi körömbe tartozik. Euh, Most pedig nem tudom, hogy a számvevőszék kíván-e válaszolni. Igen, nagyon gyorsan, természetesen megértettük a kérdéseit, Greszle asszony. Fazekas úr is értette a kérdést, de nem döntöttünk még arról, hogy mi lesz ennek a jelentésnek a pontos terjedelme, és mik lesznek azok a pontok, amelyeket az ellenőrzés során figyelembe veszünk, de természetesen a kérdései megérkeztek hozzám is, és Fazekas úrhoz is. Figyelmesen hallgattuk Önt, és köszönjük szépen az észrevételeit. Nous, a, nous, a, nous, avons arrivé au... Most pedig a vitánk végéhez érkeztünk. Köszönöm Ó Sullivan úrnak a választ. Viszontlátásra! Nous allons procéder maintenant. Euh, Most pedig szavazni fogunk, mégpedig Jean-Pierre Odi úr vélemény tervezetéről van szó. 2011. évi éves jelentés Európai Beruházási Bank. Oui, Monsieur Gayer. Gayer úr. Köszönöm szépen, elnök úr a mi frakciónk szemszögéből a, nézve akár lehetséges egy blokkszavazás is. Valamennyi Odi úr és Herzog asszony által beterjesztett indítványjal egyet értünk, úgyhogy akkor blogban szavazva hamarabb készen lehetünk. Köszönöm szépen. Két blokkot javasolunk a szavazás lebonyolítására, amennyiben persze mindenki egyetért ezzel, hogy amblok folytassuk le a szavazást. Ugye az egyik blokk az a 1-től 10-esig terjedő módosító indítványokat foglalná magában, és a második blokk a 11-től 15-ös számig terjedő módosítókat foglalja magában. Hogyha ezzel a blokkban való szavazással, tömbben való szavazással egyetértenek, akkor így szavazunk. Tehát ki támogatja az 1-től 10-es módosított blokkban. Ki van ellene? Egy személy és tartózkodók? Akkor elfogadtuk ezeket. Második tömb a 11-estől 15-ig terjedő módosító indítványok. Ki van mellettük? Ki van ellenük? Nincsen tartózkodás akkor ezeket is elfogadtuk. És akkor áttérünk az elektronikus zárószavazásra. Jako głosowania końcowego. Tehát a zárószavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Tizennégy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtuk. Gratulálok! Köszönöm. Jean-Pierre Udi szeretne mondani valamit. Köszönetet mondok a kollégáknak és az árnyék jelentés tevőknek, a titkárságnak és az Európai Beruházási Bank szolgálataiban, hiszen segítettek engem abban, hogy ne kövessek el hibákat a megítélést illetően. Az econ bizottságnak is köszönöm. Egyébként a beruházási bankot illeti, mi vagyunk az illetékesek a működési szabályzat szerint. Köszönöm. Köszönöm, Jean-Pierre. Ülésünket lezárva elmondom, hogy a következő találkozó január 21 Brüsszelben, de 22-én és 24-én januárban szintén lesz ülésünk. Köszönöm viszontlátásra!